és ezt nagyon furcsának tartom, mert nagyon fontos részét képezik a munkánknak az írásbeli nyilatkozatok. Elnök, most pedig következik a szavazás először is. Beresz asszony, bocsánat, igen, Beresz asszony jelentéséről szavazunk, mégpedig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló EK rendelet módosításáról ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig eh, népszerinti szavazás a jogalkotási eh, jelentésről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadásra került. Következő szavazás hat állásfoglalási indítvány érkezett a palesztíniai helyzetről közös állásfoglalási tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodás egyértelmű többséggel elfogadásra került. Gratulálok! Következő a Környezetvédelmi Szakbizottság állásfoglalási javaslata a Rio plusz 20-as csúcs találkozóról. A négyes bekezdéssel kezdjük mellette, ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. 5-ös bekezdés, 19-es módosító, külön szavazás, el, résznek az első rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész okafogyottá vált ebben az esetben. Hatos bekezdés, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas bekezdésnél van egy szóbeli módosító, Leinen úr, az MV bizottság elnöke. Köszönöm, elnök úr. Tisztázni szeretném a nyolcas bekezdést, hiszen félrevezető a megfogalmazás. Tehát a régi szövegben az van, hogy aggódik is concerned, hogy a zöld gazdaság helyzete milyen, tehát aggódik a zöld gazdaság helyzete miatt. Ez nekem negatívnak tűnik. Concerninggel javasolnám, hogy a zöld gazdaságot érintve. Tehát, hogy nem aggódik, hanem ami a zöld gazdaságot illeti, hiszen zöld gazdaságot szeretnénk. Tehát ez pozitív így, a zöldek erre kértek. Azt hiszem, hogy mindenki érti, van -e valamilyen kifogás? Nincs kifogása senkinek akkor szavazhatunk. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a 24-esre. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az, a 25-ös. Ha ellenőrizni akarják, akkor ellenőrizzük. Tehát a 16-os módosítót szavazzuk most. Lezárom a szavazást. Zárom a szavazást. És teljes mértékben elutasít. Nyilvánvaló. 25-ös bekezdés részben szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellett Harmadik rész mellett, ellen, tartózkodás. Most ezt ellenőriznünk kell. Tehát most a 25-ös harmadik részéről megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most melyik? a 12-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 4-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizni akarják? Rendben, ellenőrizzük. A négyes módosítóról megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 28-as egyes módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most a 29-ben ismét részenként szavazunk, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, ellenőriző, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 34-es bekezdésű név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a kettes módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. And it's been rejected. Elutasítottuk. Az ötös módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, áttérünk a 38-asra részenként első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellen, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást a második részről. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 39-es, a 13-as módosító, megnyitom, mellett. Zárom a szavazást. elutasítva, akkor áttérünk az eredeti szöveg 39-es bekezdésére megnyitom, zárom a szavazást, mindenkinek volt ideje, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, I'm afraid we have to start. We... Ezt újra kell kezdenünk. Valami baj volt a kijelzővel. Tehát a 13-as módosító és a 39-esben van benne. Tehát megnyitom a szavazást. Az eredeti szöveg 39-es bekezdése. Megnyitom a szavazást. Be patient. Legyenek türelmesek kollégák. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Amendment 6. A 40-es bekezdés 6-os módosítója mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítva. Ismét részenként szavazunk a 40-esről. Elfogadtuk második rész mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Itt a második részről, a 40-es bekezdésben. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 7D módosító név szerint megnyitom. Zárom. Elutasítva. A 14 D-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 24-es módosító név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtok. Tehát akkor áttérünk a 47-esre, ismét eh, három részben szavazunk, az első rész mellett, ellene. Nem vagyok biztos benne, hogy itt tőlem balra mi történt, tehát akkor mellette. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Második rész, a 47-es bekezdés. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik részről. Mellette? Ellene? tartózkodás, ezt megint ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a harmadik részről. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 9-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a 23-as módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 50-es bekezdés részenként szavazunk első rész mellett, ellen, elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell elektronikusan, megnyitom a szavazást a második részről. Az 50-es bekezdésnél vagyunk. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 54-esről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 59-es mellett ellen tartózkodás. Ezt Sajnálom, de ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 60-asról részenként első rész az név szerint van. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, szintén név szerint megnyitom. Zárom. Ezt is elfogadtuk. 61-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom. The vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. Ellenőri, jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha azt akarják, akkor ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 21-es módosító most mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 67-es mellett ellen tartózkodás ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk a 70-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 10D módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 71-es bekezdés, itt részenként szavazunk, az első rész név szerint van, megnyitom. Zárom. Az eredmény az, hogy elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Most a 15D módosítóról szavazunk. Megnyitom név szerint. Zárom. Elutasítva. A 80-as bekezdés mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk, de gondolom akarják, hogy el, pontosan szeretnék tudni, tehát elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es, 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es név szerint megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 93-as, ismét név szerint megnyitom. Zárom. Elutasítva. 96-os két részben, első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom. Zárom. Még nem, még nem, még nem. Megnyitom, most van nyitva, most zárva van, elutasítva. A 11D módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, a 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. A K. Preambulum bekezdés kettő részben megnyitom név szerint szavazást. Elutasítva. Ah, bocsánat, zárom a szavazást. És te, teljesen nyilvánvaló, hogy elfogadtuk. Ismét megnyitom a név szerinti szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon szoros az eredmény, de elfogadtuk. És most az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom. Zárom. Nyilvánvalóan elfogadtuk, gratulálok. Now we will vote on the motion for resolution. Most pedig a Foglalkoztatás és Szociális Szakbizottság indítványáról szavazunk. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövője. A kedves módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Az eredeti ötös mellett, ellene, elutasítva. négyes eredeti bekezdés mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 1D név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. Ebben az esetben következik a hetes módosító mellette ellene, tartózkodás. Nem látom, hogy itt középen hogyan szavaztak. Még egyszer, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik az egész állásfoglalásról a szavazás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok a szerzőknek. Az utolsó szavazás következik a mai napon. Állásfoglalásra irányuló indítvány Dafurtól és más kollégáktól eljárási szabályzat 90.6-os alapján véleménykérés a bíróságtól az EU és Marokkó közötti halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvéről. Először is Dafurnak megadom a szót. Tisztelt elnök úr! Ez az ellensfoglalásra irányuló indítvány arra irányul, hogy kérjünk véleményt az Európai Unió bíróságától. Ennek a célja, az egyetlen célja pedig az, hogy meggyőződjünk arról, hogy a megállapodás összeegyeztethető-e a szerződésekkel, a szerződéses kötelezettségeinkkel, mi szerint a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartanunk. a bíróságtól való véleménykérésnek nincs olyan hatása, hogy az felfüggesztené a jelenlegi megállapodás végrehajtását. A véleménykérés azonban precedenst teremthet. viszont az Európai Parlamentnek egyértelműen az a feladata, hogy a szerződéseket teljes mértékben betartsuk. Köszönöm. Köszönöm, Dafur. Most a teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenkinek volt ideje szavazni? Lezárom a szavazást. Elutasításra került. Ez volt az utolsó uh, dolog, amiről szavaztunk ma. Van még némi bejelenteni valóm, csehül fogom felolvasni megkaptam első olvasatban a tanács véleményét,